The President, Mrs. Costa. Elnök asszony, Costa asszony, alelnökök, koordinátorok, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma este önökkel. Ma, inkább, mint valaha, önök, az Európai Parlament és annak képviselői alakítják, formálják az új Európai Bizottságot. Mielőtt bemutatom, hogy képzelem el saját tárcámat, néhány szót szólnék arról, miért örülök annak, hogy ma itt lehetek önökkel. Biztosnak lenni azt jelenti, hogy elköltözött európaiak vagyunk. A biztosi poszt az európai érdekeket kell megjelenítse, és semmilyen más érdeket nem. Ha valaki biztos, akkor az európai állampolgárt kell szolgálja. Nem tudok elképzelni nagyon megtiszteltetést annál, mint hogy ezt a feladatot betöltsem. Önök is tudják, és én is tudom, hogy az Európai Unió és Magyarország közötti viszony nehéz időszakon ment át. Fontos kérdésekben nem értettünk egyet, keményen és hangosan vitáztunk hosszú ideig. Ám az egyik nagy erénye az Európai Uniónak éppen az, hogy a vitáknak teret ad, és megoldja ezeket a vitákat nyíltan, demokratikus módon és békésen ha meg tudjuk oldani a nézeteltérésénket, még ha nehezek is, csak erősebbé tesz bennünket, államokat is, meg az Európai Unió egészét is. Végső soron ugyanazon európai értékek egyesítenek bennünket. Az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tisztelete. Ezek azok az értékek, amelyeknek mélyen és személyesen elkötelezettje vagyok. Ma este szeretném megoldani önökkel a oktatással, kultúrával, ifjúsággal és állampolgársággal kapcsolatos nézeteimet, beszélni arról a munkáról, amelyet együtt kell elvégeznünk. Ha az újságokat olvassák, azt gondolhatják, hogy ez a tárca nem éppen a legsürgetőbb fontosságú. No, ezzel nem értek egyet. Hiszen mi volna sürgetőbb kihívás, mint a fiatalok, fiataljaink jövője? Mi volna ijesztő probléma, mint az ifjúsági munkanélküliség, ami 50% továbbra is néhány államban? Mi volna szükségesebb feladat, mint a jövő generációinak a legjobb indítást adni az életben? És mi lehetne értékes az Európai Unió számára, mint saját kultúrája és saját identitástudata? Ezeket az értékeket meg kell őrizzünk, ápolnunk kell, a kulturális és kreatív iparág, iparágainkban. Mi volna Európa más, mint, mint a, megold, meg, a, a megold, megosztott értek, értékek, az egységes ö, identitás? Tisztelt képviselő, azt gondolom, hogy az én tárcám, ez a tárca épp olyan létfontosságú, mint bármelyik más. Hogyha újra akarjuk építeni a gazdaságot méltányos, fenntartható módon, akkor az oktatással kell kezdenünk a munkát. Fel kell készítsük a fiatalokat egy olyan világra, amely multikulturális és gyorsan mozgó világ. Ha a művészeink és kreatív ágazataink Európában és a világban érvényesülni akarnak, akkor meg kell adjuk a lehetőséget, hogy a digitális világban megéljenek. Mindez az oktatásról, kultúráról szól, a sportról szól, a civil részvételről, ez tudja felszabadítani az emberi potenciált. Az emberek nem gazdasági források pusztán, mi nem vagyunk pusztán részei egy gépezetnek. Emberekként az emberi kapcsolatokban találjuk meg a létértelmét, és csak úgy lehetünk egészé, hogyha hozzájárulunk, ami nagyobb, mint mi egyénenként vagyunk. Az, ebben a tárcában levő szakpolitikákat jó részt tagállami, regionális és helyi szinten kell végrehajtani, az állampolgárokhoz lehető legközelebb. Így is van helyén. Ám kiállok azok mellett önök között, akik úgy gondolják, az Európai Unió vezető szerepet játszhat és kell játszon ebben. Segítenünk kell a tagállamokat és a stakeholdereket abban, hogy a sürgető kihívásokra megoldást találjanak. Modernizálni kell az oktatási rendszereket, a kisgyerekkortól a posztgraduális oktatásig. Biztosítanunk kell azt, hogy motivált, jól képzett tanáraink legyenek, akiknek a munkáját nagyra becsüli az egész társadalom. Azt akarom, hogy az iskoláink és egyeteink, egyetemeink új technológiákkal bővüljenek, új oktatási módszerekkel, és azt is szeretném garantálni, hogy a 2020-as stratégiai céljait elérjük, tehát több diák végezze el az egyetemet, és kevesebben essenek ki az oktatásba a korán. Egy olyan fiatal, aki képesítés nélkül lép ki az iskolában, már eleve társadalmi kirekesztés áldozata lehet, miatt még elkezdeni voltak éppen életét. Kedves képviselők, prioritásaim a következő öt évre világosak. Először is az oktatást kell az Európai Unió növekedés és munkahelyteremtési politikájának szívévé tennünk. Ezért kért Juncker úr arra, hogy támogassam azt a beruházási csomagot, amit három hónap múlva fog bemutatni, hogyha elfoglalja a posztját. Ma én kötelezettséget vállalok ezen célok mellett, nem csak most a, a mandátum kezdetén, hanem minden évben, amikor a bizottság éves országspecifikus ajánlásokat terjeszt be a tagállamoknak. Ez azt jelenti, hogy nyomást kell gyakorolni a kormányokra, hogy beruházzanak az oktatásba, a tanárokba, az új iskolai technológiákba, modernizálják a módszertanokat és az iskolákat. Még, ha tagállamok még akkor is, hogyha a, a költségvetéseket elkészítik, fontos, hogy az oktatásba való beruházást és a képzésbe beruházást mindig fenntartsák. Másodszorban szeretném biztosítani, hogy kulturális és kreatív ö, iparágaink megálljanak a digitális világban. Európa a kreatív tartalmak terén világvezető szerepet játszik, erre büszkék kell legyünk. Ma kötelezettséget vállalok önök elett, hogy semmilyen kereskedelmi tárgyalás sehol a világon nem áshatja alá a kultúra szerepét Európában, és a köztámogatás fontos szerepét itt. Hadd idézem Jean-Claude Junckert. Nem áldozzuk föl Európa kulturális sokféleségét, a szabadkereskedelem oltárán. Azt is garantálhatom, hogy bármely szerzőjogi reform nem csak a, a művészeket és alkotókat támogatja majd, hanem a kulturális sokszínűséget, amely Európa identitásának lényege. Azt is garantálom, hogy minden európai cselekvés tiszteletben tartja a kultúra sajátságos szerepét, ahogy a szerződések is megkövetelik. Harmadsorban azt akarom, hogy egyetemeink a világon a legjobbak legyenek ezek Európa legértékesebb intézményei, a társadalmi pillérei, az egyetemek, létfontosságú forrása az innovációnak. Közép-Európában 1989 előtt az egyetemek voltak a szabadság bástyái, amelyek életben tartották a szabad gondolatot. Ma ezek az egyetemek bizony most még kell nyissák a, kül, a külvilág előtt a kapuikat, még van tennivalójuk a társadalmi és gazdasági kihívásokra választ adni hadd biztosítsam önöket arról, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy segíts egyetemeinket a modernizációban, és új kapcsolatot építsen a szélesebb társadalom és az egyetemek között. A, az oktatás, kutatás és a vállalatok közötti tudási háromszöget igazi partneri viszonyá akarom alakítani. Tovább szeretnék az Európai Innovációs Technológiai Központba beruházni, és a megfelelő cselekvéseket elindítani. Az intézet úttörő vállalkozás, mert már most megváltoztatja az innovációról való gondolatainkat. Nagyon hálás vagyok a parlament támogatásáért, amelyet az intézetnek nyújtott. Most dolgozunk együtt, hogy még nagyobb sikert érjünk el, kiterjesztve tevékenységét Európa egészére. A közös kutatási központot az európai szakpolitika közepére szeretném helyezni. A jó politikához jó kutatás kell, és igazi tudományos bizonyítékok közös kutatási központot minden szakpolitikai terület szolgáltatába állítom. Ez intézet a gondolkozásunk közepében álló agy, és mindannyian hasznát láthatjuk, hogy hol működik. Tisztelt képviselők, negyedik prioritásom az lesz, hogy szorosan együttműködjek Marian Tyson, biztos asszonyal, aki a foglalkoztatásért, szociális ügyekért felelős tárcát viszi, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy ifjúsági munkanélküliséggel szembenézzünk. Jól tudom, hogy az Európai Unió csak egy része a megoldásnak. A kemény munka egy jelentős részét tagállamok kell, hogy elvégezzék, ám erősen támogatom azokat az erőfeszítéseket, amelyek az én, port, az én tárcám forrásaihoz tartoznak a e kihívás kezelésében, és hiszek abban, hogy együtt valóban meg tudjuk változtatni a helyzetet. Az önök támogatásával és a tagállamokkal együttműködve segíthetjük a fiatalokat, hogy átlépjenek a munkavilágába. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha a képzést, oktatást modernizáljuk, az intézményeket modernizáljuk, támogatjuk a 21. század munkaerőpiacának igényeit, garancia támogatásával, új partneri viszonyokat létrehozva az egyetemek, a főiskolák és a vállalatok között, a munka, gyakorlati munka elej, ez elemeivel és a iskolán kívül oktatás révén. Ötödik prioritásom az, hogy az európai ifjúságot szeretném bevonni a szakpolitika készítésébe. Az európai fiatalok hatalmas, és eddig példátlan kívással kell szembenézzenek, mert a munka, nem csak, hogy a válság felvitte a munkanélkülséget, hanem felvetette a kérdést, hol is a helye a fiataloknak a társadalomban. Nagyon sok fiatal jobban tájékozódott, mint bármely korábbi generáció, generáció hála a szociális médiáknak. Ám sokszor nincs igazi politikai hangjuk, nem tudják alakítani a jövő társadalmát, ebben változást kell érnünk. Az ifjúsági csoportokkal folytatott strukturális párbeszéd már most is eredményeket hozott, ám a hagyományos, jól megszervezett partneri szerkezeten túllépve kell továbbfejlődnünk. Új platformokat akarok létrehozni, melyek révén egy millió fiatal tudunk elérni az elkövetkező öt évben. Ez igazi változást hozhat a részvételi demokrácia fejlődésében, és igazi támogatást szerezhet az Európai Parlament erőfeszítéseihez, eljutathatja szavunkat a fiatalokhoz. Hatodik prioritásom az, hogy szeretném az európai állampolgárság tudatát megváltoztatni. Az európai állampolgárság több, mint, mint néhány szó a szerződésben, az európai állampolgárság több, mint egy közös útlevél. Ez több, mint kiegészítése a nemzeti állampolgárságnak. Azt akarom, hogy az európai állampolgárság a, a létünk lényege legyen, amit belélegzünk, ami a napi életünket gazdagítja, olyan dolog, ami az európai identitás kiegészítést szolgálja, és amely illeszkedik életünk többi aspektusához. Tárcám a legjobb helye ennek az oktatás, ifjúság, kultúra és sport, mindez a szakpolitika és program, mind-mind az állampolgárság érzetét erősíti. A Europe for Citizen program Európa közös történetét és közös értékeinket emeli ki, segíti az embereket, hogy megértsék, mit tesz az Európai Unió értük. A sport és a nyelvi sokféleség nincs ugyan benne a tárcám címében, mégis része feladatomnak, és igyekszem vállalni a felelősséget ezekért az értékeket. Először történik az európai költségvetésben 300 millió eurót irányoznak elő a fiatal sportolókra, az erőszak, a diszkrimináció elleni harcra, a dopingolás és a, a, a bundázás elleni harcra. Szeretném, hogyha az Európai Hét is erről szólna, és számolhatnak teljes támogatásommal a jövő évben, mikor megszervezzük az első európai hetét. A nyelvi sokféleség és nyelvtanulás támogatásában büszkén mondhatom, hogy nagyon erős eszközeink vannak. Az Erasmus Plus program a nyelvi sokféleséget és a nyelvtanulást a hat fő célkitűzés egyikeként jelöli meg. Remélem, hogy együtt tudunk működni annak érdekében, hogy ezt a jó lehetőséget kihasználjuk, és Európa minden nyelvét támogatni tudjuk, függetlenül attól hány ember beszéli ezeket a nyelveket. Az alapjogi karta felhív bennünket, hogy tiszteletben tartsuk a nyelvi sokféleséget, és Timmermans úrral szorosan együtt fogok működni, hogy ez a karta ö, hozza is a célokat. Tisztelt képviselők! Nagyon nagy kihívásokról beszéltem. Azért, hogy ezekre választ adhassunk, ehhez az önök támogatására lesz szükségem még ha sikerrel is járunk, nem ma érezzük ennek gyümölcseit. Akár csak a középkori katedrális építői, építői mi sem fogjuk látni végeredményét munkánknak, ám örülök e feladatnak, és remélem, hogy támogatnak majd. Hadd fejezem be egy optimista mondattal. Remélem, hogy a kezünkben levő eszközök bátorá tesznek bennünket. Az Erasmus az Európai Unió egyik legértékesebb találmánya, szimbóluma a legnagyobb értékeinek, a nyitottságnak, mobilitásnak, szomszédunk megértésének. Az Erasmus inkább, mint bármely program, az európai identitásra épít, és azt építi, amire olyan szüksége van az Európai Uniónak. Büszke vagyok arra, hogy az Erasmus Plus új programját felvállalhatom. Szeretnék együttműködni önökkel a finanszírozás megszervezésében. Önök is tudják, és én is tudom, hogy nem a mi két intézményünk kockáztatja a finanszírozást. Az év elején el az új programot, kötelességünk, hogy kiszolgálja azt a 4 millió embert, aki tanul, dolgozik másik országban, mint a hazája. Tisztelt képviselők, ezek a következő öt évre szóló prioritásaim. Sok tennivalónk van, meg kell hallgassuk az állampolgárokat, a fiatalokat elsősorban. Nagy megtiszteltetés van a számomra, ha az európai ügyet szolgálhatnám, megtiszteltetés volna az önök szakbizottságát és a parlamentet szolgálhatnám, mint európai biztos, mint az önök európai biztosa. Együtt nagy dolgokat tudunk véghez vinni. Kezdjük el a munkát ma.